A, a frakciók hozzászólásaira Voltman Kolaszony következik a néppárt nevében. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Eh, zoals u zei, inderdaad vandaag... Köszönöm szépen. Mint ahogy az imént az elnök úr szájából is elhangzott, valóban nagyon fontos a mai nap. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindent meg kell ünnepelnünk, de azt is ki kell mondanunk, hogy még nagyon sok munka vár ránk. És ezt a sok munkát, ami ránk vár, ezt csak akkor tudjuk megfelelőképpen elvégezni, hogyha a nők és férfiak összefognak. Hogy milyen nap a nőnap? A nőnap a szolidaritás napja, mindenhol össze kell fogniuk a férfiaknak és a nőknek, hogy az esélyegyenlőséget meg tudjuk valósítani. Ez különösen fontos egy ilyen válságos időszakban, mint amiben most élünk. Nagyon fontos, hogy a nők és a férfiak összefogjanak, együtt harcoljanak a kitűzött célok érdekében. Csak így lehetnek a nők és férfiak egyenlőek a gazdasági életben, a társadalomban, a mindennapi életben és a törvények előtt. Mindannyian tudjuk, hogy a nők kicsit több mint 50%-át adják a világ népességének, de a javaknak mindössze 10%-a tartozik a nőkhöz, és 90%-a a férfiakhoz. Sokkal több nő él a szegénységi küszöb alatt, hogyha megnézzük összességében a világ szegény lakosságát, akkor 75%-ban nőket és gyermekeket találunk a szegények között. Tehát a nőnap valahol a szegénység elleni harc napja is. Természetesen ezzel nem azt akarom mondani, hogy a lányoknak, a gyermekek közül a lányoknak nagyobb figyelmet kell adnunk, mint a férfiaknak, de hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor sajnos az embercsempészetben például sokkal több női áldozatot és leány áldozatot találunk, mint fiút és férfit. A háborúkról elvileg azt gondolnánk, hogy ez jobban sújtja a férfiakat, de hogyha megnézzük a civil lakosságot, hogyha megnézzük a nők ellen elkövetett erőszakos cselekményeket, akkor azt látjuk, hogy a háborúknak is igenis komoly áldozatai a nők. Aztán itt van a muzulmán társadalomban felmerült problémakör, ahol szintén nagyon sok mindent kell tennünk a nők és lányok érdekében, nem csak Európában, hanem a világon mindenütt hogyha Európa szolidaritás és a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség területe akar lenni, akkor még igen sok munka vár ránk, akkor sokkal többet kell tennünk, mint a szegénység elleni harc. Az előítéleteket, a rossz hagyományokat is meg kell szüntetnünk itt Európában. Remélem, hogy az új biztosasszony, Georgiava biztosasszony, és Catherine Ashton is nagyon sokat tesz majd ezen célok érdekében. dol elnök úr nevében pedig szeretnék még néhány szót szólni az Európai Unióról. A nők számára nagyon fontos, hogy hozzáférjenek a megfelelő oktatási lehetőségekhez és a megfelelő munkalehetőségekhez, tehát mindenkinek száz százalékig iskolába kell járni és megfelelő munkát kell találnia. Ez is a 2020-as stratégia egyik fontos pontja. Köszönöm. Köszönöm, és most a szocialista frakció nevében Martin Schulz úré a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim. Egy olyan társadalom, ahol a férfiak és a nők nem egyenjogúak, nem tudnak egyenjogúan élni és dolgozni, ez a társadalom nem lehet demokratikus és emberhez méltó társadalom. A társadalmi igazságosság alapfeltétele, hogy a nemtől teljesen független. Számunkra, férfiak számára ez egy magától értetődő dolog. A nők számára a közép-európai országokban még messze nem az. Az egyik legnagyobb botrány, és ezt véleményem szerint mi hamarabb meg kell szüntetni, és nekünk parlamentnek jó példával kellene elöljárnunk, hogy egy társadalom hogyan hangoztathatja, hogy az egyenjogúság érvényes, ha ugyanazért a munkáért ugyanazon a helyen férfiak és nők különböző fizetést kapnak. A nők diszkriminációja a társadalomban sehol nem jelenik meg ilyen markánsan és sokszor drasztikusabb életkörülmények között. Ugyan azt a munkát végzik, mint a férfiak 30-40 százalékkal kevesebb érért. Ezt a szégyent az Európai Unióban meg kell szüntetni, és ha lehet üzenete a Nemzetközi Nőnapnak tőlünk Európában, akkor az nem más, mint azonos munkáért, azonos bért férfiak és nők számára egyaránt. Ez a szociális igazságosság egyik központi követelmény véleménye. Tudomásul vettük, hogy a bizottság azonban látjuk ma is, hogy a jogi kártát elindítja. Ez jó dolog, üdvözöljük, örömmel veszük. Azonban csalódtunk egy kicsit, és majd kérem, hogy ezt Redding asszonynak és Barozó asszonynak is mondja el, hogy örültünk volna, hogyha itt nem csak arról lenne szó, hogy egy formális nyilatkozat szintjén marad ez az elindítás, hanem az történt volna, hogy a parlamentet bevonják, a civil társadalom képviselőit is bevonják ebbe a folyamatba, és hogyha ezt is betartották volna, hát ez nem történt meg, ezt még be lehet pótolni. Hálás lennék, ha nem maradna az ügy egy ilyen formális nyilatkozat szintjén, hanem az intézmények együtt tudnának működni abban, hogy példával járjanak elől, és hogy például megszűnjön ez a diszkrimináció. Wortmann Kohl asszony más példákat említett, de nekünk európaiaknak a nemzetközi nőnapon közösen kell egy dolgot megállapítanunk, a földrészünkön még mindig nem valósítattuk meg az egyenjogúságot. Azonban a világ más részein hatalmas az igazságtalanság. Például a nők nemi szerveinek megcsonkítása, kényszerházasság. Ezek a nők alapvető jogait sértik, nők és fiatal lányok jogait, és ezt nem szabad, hogy csak március 8-án foglalkoztasson bennünket, ezért köszönet figyelmet illeti az emberjogi politikusokkal, minden szombaton, minden csütörtök délután szó esik itt parlamentben az egyenjogúságról, és ez legyen így minden csütörtök délután, hogy legalább annyian legyenek jelen, mint a plenáris ülésen most ezen a vitán. Köszönöm szépen. És most Diana Wallis asszony a liberális frakció nevében. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és azzal kezdem, hogy én nem számítottam néhány perccel ezelőttig arra, hogy ezt a beszédet én tartom, de hát ma ünnepeljük a Nemzetközi Nőnapot, és azt hiszem, hogy száz éve került először javaslatba ennek a megünneplése, és ez igenis ok arra, hogy ünnepeljük, hogy milyen messze jutottak a nők. Azonban arra is jó, hogy, még, hogy belássuk, hogy milyen hosszú utat kell még megtennünk, amíg minden célunkat elérjük az egyenjogúság érdekében. Jó lenne, ha több nő lenne ebben a parlamentben. Ez jó, hogy nő a számok, de ez még nem elég. És ha megnézem a saját országomban a parlamentet, akkor azt mondják, hogy eh, nagyon hosszú időbe fog még eh, telni, még majd, hogy nem 200 évbe, mire eh, megfelelő lesz a nők és a férfiak aránya és a teljes egyenjogúság. Egy másik kérdés, amivel ezen a héten foglalkozunk, az az embercsempészet és a nők elleni erőszak az elmúlt héten a saját választókörzetemben egy kiállításon jártam, festők, festmények és fényképek szerepeltek a kiállításon nőkről, akik embercsempészek áldozataként kerültek az országba. És bizonyos becslések szerint azt mondjuk, hogy a nők aránya nagyon magas és ez egyfajta rabszolgakereskedelem továbbra is, mint 350 évvel ezelőtt, és mi az Európai Unió csak nézzük, és nem foglalkozunk ezzel, nem tudunk semmit tenni azok ellen, akik ilyen áldozattá válnak. A másik kérdés, amivel foglalkoznunk kell, ez az egészségügy és azt hiszem, hogy a nők egészségével is többet kell törődnünk. Sok mindent elértünk, már sok mindent ünnepelhetünk, azonban még ennél is több a feladatunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő asszony. És most a zöldek nevében Maria Cornelissen asszonyé a szó. A 8, március 8-a a Nemzetközi Nőnap és én ezt a napot, amióta eszemet tudom, az előtt ö, édesanyám, az előtt nagymamám tette meg, március 8-án még nem volt ez mindig egyértelmű. A nők, akik erőszakkal szembesülnek, akik szegénységben élnek, akik egyedül nevelik gyermekeiket, és törődnek szüleikkel egyidejűleg, és még minden mai napig nagyon kevés olyan nő van, aki eljutott volna a csúcsig egy egyetemen, vagy a politikai életben. Nagymamámnak el kellett kezdeni dolgozni, és nem is volt esélyese arra, hogy tanuljon. Édesanyám hasonlóan járt, és harcolt azért, hogy a saját teste felett rendelkezhessen. Na, ha erre gondolok vissza, akkor van változás, de a világ csak akkor lesz jobb, ha most teszünk meg minden tőlünk telhetőt és mi az Európai Unió ehhez hozzájárulhatunk, de nem elég, ha a szép szavaknál maradunk az azonos jogokért való harc az elsődlegesen írott malaszt csütörtökön, a pénteken az Európai Bizottság egy kézikönyvet mutatott be a nők jogairól sok szép szóval, de némi bizalmatlanság lesz urrá rajtam, ha arra gondolok, hogy sikerül-e ezt megvalósítani, és a parlamentet sem vonták bele ebbe a munkába kellőképpen, ez csak erősíti bennem ezt a bizalmatlanságot. De hát Reding asszony első napján, munkanapján látszott, hogy ő kész az együttműködésre. Ami fontos, az az, hogy most kezdeményezések kövessék ezeket a szép szavakat, és hogyha irányelv születik a nők elleni erőszak elleni harcról, és hogyha erre majd megfelelő intézkedések következnek, és hogy a nők jobban részt tudnak venni a munkavilágában, és hogy megfelelően összehangolják a munkaidőt és a gyermek iskolában töltött idejét, akkor talán elérhető, hogy több nő kerüljön vezető pozíciókba. De jó lenne, hogyha a bizottság részéről tettek követnék a szavakat, és akkor mi és a zöld kollégák leszünk az elsők, akik ezért tapsolni fognak. Ha változást akarunk, akkor közösen kell lépnünk. A bizottságnak, a tanácsnak és a parlament bal és jobb oldalának egyaránt iránt. Március 8-a nem csak a Nemzetközi Nőnap, hanem egyben a fiam ő születésnapja is, ma két éves ugyanis. És remélem, hogy 30 év múlva Európában úgy fogunk élni, hogy a fiam és a felesége, vagy a férje egyen lesznek, és ahol a nők ugyanolyan jogot élvezhetnek professzorként, üzemi, gyári, vállalati vezetőként. Tehát mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez valóságá váljon. Pani Marina Janaukoudakis, Európai... Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Janakoudakis képviselőnek az ECR nevében parancsolja. A Nemzetközi Nőnap nagyon jó alkalom arra, hogy különböző témákat és kihívásokat megvizsgáljunk, amik a nőkkel kapcsolatosak. Meg kell néznünk, hogy milyen egyenlőtlenség él most Európában a nők és a férfiak között. És alkalom ez arra is, hogy ünnepeljünk. Hogyha megnézzük az Egyesült Királyságot, akkor igenis van előrelépés a nők jogaiban Elég, hogyha megnézzük Emily Pankhurst esetét, és már is láthatjuk, hogy milyen sokat tettek azok, akik például elérték azt, hogy a nőknek legyen szavazati joguk, vagy pedig az a hölgy, aki 93-ban béke Nobel-díjat kapott. Aztán itt van Margaret Thatcher, aki az első megválasztott miniszterelnök volt 79-ben. Tehát azért fel tudnék sorolni néhány nőt, aki nagyon sok mindent elért, és úgy gondolom, hogy mindenképpen fordulópontnak tekinthető volt legalábbis az Egyesült Királyság életében az, amikor az első női miniszterelnököt megválasztották. De még mindig van diszkrimináció a munkahelyen, még mindig van a bérek közötti eltérés, és azt lehet törvényel szabályozni, hogy mindenki ugyanannyi pénzt kapjon, de hogy hogyan tudjuk a karriert a magánélettel összeegyeztetni, ezt nem lehet törvényileg megoldani a nőknek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy ők válasszanak. Ha karriert akarnak csinálni, akkor egyenlő lehetőséget kell kapniuk a férfiakkal. Viszont ha úgy döntenek, hogy otthon szeretnének maradni a gyermekeikkel, akkor nem szabad őket ezért lenézni. Hogyha valaki háziasszony akar lenni, akkor legyen az, attól még nem lesz törvényen kívüli, vagy nem lesz haszontalan. Úgyhogy eh, ha arról beszélünk, hogy kik azok a nők, akik nagyon sok mindent elértek az utóbbi időben, akkor azt hiszem, hogy eh, március 14-ére is kell gondolnunk, akkor, amikor az anyákat ünnepeljük. Olyan nőkről van szó, akik nagyon sok mindent feladnak annak érdekében, hogy megfelelőképpen felneveljék a gyermekeiket. Hiszen ők azok, akik azokat a célokat végrehajtják, amikért mi küzdünk ahol tolerancia van, ahol megfelelő emberi jogok érvényesülnek. Igazából ezek a nők küzdenek ezekért a célokért. Köszönöm szépen a következő hozzászóló a GUE nevében Eva Britt Svensson parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Most, hogy a Nemzetközi Nőnapot ünnepeljük, akkor arra is gondolnunk kell, hogy az ENSZ nőjogi platformja már 15 éve működik. Tehát ez is tulajdonképpen egy olyan esemény, amit ünnepelnünk kell. Nagyon sokan, akik itt vannak most a parlamenti delegációban, talán ott voltak New Yorkban ezen a platform, a nőjogi platform ülésen, és ők is tudják, hogy mennyi tennivalónk van még. Az Európai Unió nagyon jó állásfoglalásokat fogadott el, itt volt a Peking plusz 15-ös szöveg, itt volt a Tarabella jelentés, tehát vannak jó előrelépéseink, de az ENSZ-ben megfogalmazott célkitűzések sajnos még nem váltak valósággá. Ez pedig amiatt is van, mert az európai kormányoknak nincsenek megfelelő ambíciójuk a női jogok érdekében. Természetesen a parlament elkészíti a saját állásfoglalásait, de néha mégiscsak az az érzésem, hogy itt az európai kormányok a pekingi platformot úgy használják fel, hogy leckéket adnak nem EU-s országoknak a nők esélyegyelőségéről. Természetesen leckéket adni másoknak könnyebb, mint itt belül eredményeket elérni, pedig ezt kellene tennünk. Egyébként Barroso, amikor még csak jelölt volt, akkor azt mondta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy legyen majd egy nőjogi karta. De most, hogyha megnézzük a dokumentumokat, amiket a bizottság kiadott, én is, a frakcióm is, illetve nagyon sok NGO is aggódik affelől, hogy hogyan fog megvalósulni ez a nőjogi karta. Ennek úgy kellene megvalósulnia, hogy több legyen, mint néhány teleírt oldal. Jó lenne, hogyha a parlament, a nemzeti kormányok és az európai civil szervezetek mind elfogadnák és használnák ezt a kartát és úgy pedig nem lehet döntéseket hozni és kartákat megfogalmazni, hogy az európai közvéleményt és a polgárokat teljesen kihagyjuk ebből. Nem elég, hogy Barroso úr itt meg ott nyilatkozik arról, hogy milyen közös értékeink vannak, sokkal fontosabb lenne az, hogy minden érintett féllel konzultálva végre egy használható dokumentumot hozzunk létre. Jó lenne, hogyha megszületne a nőjogi karta első vázlata. Tehát fel kellene használni az időt az idei nőnap és a jövő évi nőnap között, hogy lefolytassuk a megfelelő tárgyalásokat itt a parlamenten belül, az NGO-kkal, illetve a nemzeti kormányokkal, és hogy létrejöjjön valamilyen első tervezet a nőjogi kartával kapcsolatban, hogy jövőre a nőnapon már valami foghatót fel tudjunk mutatni. És jó lenne, hogyha az év minden napja valamennyire a nők napja is lenne, nem csak március 8-a. Köszönöm szépen, most pedig Márta Andreasen kap szót az EFD nevében. Elnök úr, köszönöm szépen. Kedves kollégák, ma minden törvényalkotót és politikust arra kérnék, hogy hagyjuk már ezeket a demagóg törvényeket és szabályokat az esélyegyenlőségről. Ezek csak nehezebbé teszik azon nők életét, akik dolgozni szeretnének. Egyszerűen elijesztik a különböző szervezeteket és vállalatokat attól, hogy felvegyenek egy nőt. Nem törvényekre van szükség. Én magam dolgozó nő vagyok és anya vagyok, már 30 éve építgetem a karrieremet, és azt hiszem, hogy soha nem léptettek elő kvóta miatt, hanem mindig azért, mert megérdemeltem. Hogyha valaki különbözőképpen közelítene hozzám csak a kromoszómái miatt, akkor ennek egyáltalán nem örülnék. És szeretnék valamit kérni a parlamenttől. Védjük meg a nőket! Jó lenne, hogyha a spanyol problémát megvitatnánk, és meg is oldanánk. Nagyon sokan elveszítették az otthonukat, és egyszerűen nincs hova menniük. Nem gondolja úgy a parlament, hogy ezek komoly emberi jogsértések Hát nagyon jó lenne, hogy az ilyen óriási és tömeges emberi jogsértéseket, ezeket az erőszakos eseményeket megszüntetnénk. És nagyon jó lenne, hogyha a parlament védeni azokat, akik szeretnék elmondani a problémáikat azzal kapcsolatban, hogy nem működik az európai költségvetés, mint ahogy én tettem nyolc évvel ezelőtt. Hát ez is emberi jogsértés. Igen, ez is erőszakos cselekmény. Az Európai Bizottságnak pedig azt szeretném mondani, hogy amíg száz százalékig tisztává és átláthatóvá nem teszik a költségvetést, addig itt nem működnek a dolgok. Ennek a parlamentnek csak átlátható költségvetéssel lehet valahogy méltóságot adni a nőknek és a férfiaknak, akik az adó filléreiket adják ide a parlamentnek. Morvai Krisztina parancsoljon! szeretném felhvni eh, kedves képviselőtársaim figyelmét hogy óriási hiba általánosságban beszélni európai nőkről és az európai unióban élő nők jogairól és nem észrevenni a közép és kelet európai posztkommunista újonnan csatlakozó országokban élő nők másodosztályú helyzetét. itt lenne az idő hogy az ő különleges jogfosztottságukról tényfeltáró kutatásokat végezzen az európai unió és ezek alapján orvosolja a fennálló súlyos diszkriminációt nő és nő között európán belül. engedjék meg hogy két területet emltsek csupán mind a két terület a globalizációval a neoliberális gazdasággal a liberalizált szabad kereskedelemmel és ennek hátulütőivel függ össze. az első a multinacionális cégek és az egyébként az európai unióban bejegyzett nagy európai cégek egészen másfajta munkajogi munkaegészségügyi normákat alkalmaznak a cégeiknél olyan cégekre gondolok például nagy kereskedőcégekre hipermarketekre akár az osztrák magyar határ két oldalán ugyanaz a cég a pihenőidőre ebédidőre felmondásra vonatkozóan egészen másfajta normákat alkalmaz gyakorlatilag rabszolgasorban tartja a kelet európai adott esetben magyar női munkavállalóit. a másik terület ami teljesen feltáratlan az az európai unión belüli női migráció. a másodosztályú helyzetben lévő közép és kelet európai nők gy a magyar nők cselédsorban élnek gazdasági menekültként nyugat európai háztartásokban ahova háztartási alkalmazottként eh, kénytelenek sokszor gyermekeik hátrahagyásával eh, menni sokkal hasonlóbb az ő helyzetük a jogaik szempontjából a méltóságuk szempontjából a harmadik világbeli fejlődő országok nőinek helyzetére mint nyugat európai európai uniós tagállambeli állampolgárságú nővéreik helyzetére. ez sürgős orvoslásra szorul. köszönöm szépen! E, köszönöm szépen! valóban köszönjük szépen hogy felvetette ezeket a témákat. Most pedig egyik meg, hogy üdvözöljem John Daly biztos urat, és már is megadom neki a szót, parancsoljon biztos úr. Elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy első plenáris szereplésem pontosan erre az igen fontos napra esik, március 8-ára, a Nemzetközi Nőnapra az is megtiszteltetés számomra, hogy Reding biztosasszonyt és az egész bizottságot képviselhetem, és elmondhatom, hogy a bizottság azon dolgozik majd, hogy védje az alapvető emberi jogokat. Azt hiszem, hogy a mai nap megfelelő alkalom arra, hogy a nők gazdasági és szociális eredményeit most megfelelőképpen megünnepeljük. Már az 50-es évektől lefektettük a nők esélyegyenlőségét az európai szerződésekben, és ezután a bíróságnak. És számos olyan döntése született, ami megfelelő jogi arzenált képez ebben a témakörben európai szinten. Azt is szeretném elmondani, hogy a nők és férfiak esélyegyenlősége nem csak alapelv, hanem a gazdasági fejlődés igen fontos motorja is. Múlt hét pénteken Barroso úr és Reding asszony megerősítették a bizottság elkötelezettségét a nők és férfiak közötti esélyegyelőség irányába a nőjogi karta megalkotásával. Ez tehát egy politikai elkötelezettség a bizottság részéről, hogy az elkövetkezendő években öt témakörben javítsuk a nők helyzetét, gazdasági szinten, a bérek szintjén, a döntéshozatal szintjén, a méltóság és integritás szintjén, illetve szeretnénk felvenni a harcot az esélyegyenlőséget a nők és férfiak közötti erőszak ellen, és szeretnénk az esélyegyenlőséget az EU-n kívül is megvalósítani ez a stratégia tulajdonképpen konkrét cselekményeké, konkrét cselekvéseké fogja átalakítani a nőjogi kartát, és ezeket a konkrét cselekvéseket az elkövetkezendő öt évben szeretnénk megvalósítani. Hölgyeim és uraim, ezek a célkitűzéseink, és ezen célokat nem fogjuk tudni elérni a parlament nélkül. Tehát szoros együttműködésben kell dolgoznunk európai szinten, és itt különösen a parlamentre és a Nőjogi Szakbizottságra számítunk a Nemzetközi Nőnap nagyon jó alkalom arra, hogy mindannyian közösen beszéljünk erről az elkötelezettségről. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr, mondja az elnök. Ezzel lezárnám ezt a napirendi pontot a Nemzetközi Nőnappal kapcsolatban. üdvözlöm azt, hogy nagyon sokan elmondták, hogy szeretnének fellépni a nők elleni erőszak ellen. Akkor most rátérünk az eljárási szabályzat 150. cikkének nevében elhangzó egyperces felszólalásokra. Elena Basescu lesz az első, parancsoljon dintre statelor unite de a participa la dezvoltarea sistemului american de apărare